Most pedig arra szeretnék beszámolni, hogy a rendes törvényhozási eljárásban elfogadott aktusokat fogok szerdán aláírni a parlament házszabályának 74. szabálya alapján a dokumentumokat közé tették az Európai Néppárt